kérdése a Right to Water európai polgári kezdeményezésről. Köszönöm szépen, elnök asszony! A vízhez való jog európai kezdeményezés volt az első sikeres európai kezdeményezés. 1,8 aláírás gyűjtöttek össze a kezdeményezők, ez a szükséges küszöb kett, kétszeresen. Nagyon fontos, hogy a víz és egyéb szolgáltatások ne kerüljenek privatizálásra hazámban, Írországban, amelyet ön is ismer, elnök asszony. A kulcsos adó hatalmas ellenállásba ütközött, és teljesen érthető, hiszen így túlzottan nagy adóterhet róttak ki az ivóvízellátásra Írországban. Figyelembe véve, hogy a CCI milyen sikeres volt, tehát az Európai Polgári Kezdeményezés milyen sikeres volt, a bizottság lehetősen esetleges volt, nem adott égezi válaszokat a kérdésekre, főleg a Right to Water kezdeményezésben lévő alapvető elvárásokra. Az állampolgárok továbbra is várnak arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a bizottság. Nagyon szomorú, hogy a bizottság nem eh, tett jogalkotói kezdeményezést, amely a vízhez való hozzájutást emberi jogként eh, definiálta volt, volna, már pedig a polgári kezdeményezésnek ez volt az egyik alapvető elvárása. Kérem a bizottságot, hogy hozza helyre ezt a hibát. A víz egy természetes monopólium, ahol a magánszolgáltatók közötti versengés nem működött sohasem, és nem működik a jövőben sem. A víz egy természetes jószág, amelyben nem lehet versengeni. Minden eszközt arra kell felhasználni, hogy javítsuk az infrastruktúrát a vízellátásban, és ne a részvényeseknek, a szelvény vagdosóknak fizessük ki a nyereséget hogy szervezzék az állampolgárok meg az a vízellátást úgy, ahogy ezt helyesnek tartják. Ráadásul a világon annak vagyunk tanúi, hogy a vízszolgáltatásokat egyre inkább visszaveszik az önkormányzatok, a helyi közösségek, és azért, mert a privatizáció égbe kiáltó hibákhoz vezetett a vízágazatban. Köszönöm a Right Water kampány támogatását, és köszönöm a progresszíve frakciók támogatását itt a néppártban, de nagyon nagy csalódás nekem az ECR és a néppárt, amely egy alternatív állásfoglalást fogalmazott meg, amely eh, igyekszik kifogni a szellete jelentésem alól, ből a jelentésem vitorláéból. Teljesen világos, hogy eh, az ő céljuk az volt, hogy a jelentést gyengítsék, eh, hogy nem utassunk rá arra, hogy a bizottság nem válaszolt a polgári kezdeményezésben megfogalmazott kérdésekre, és a privatizá, vízszolgáltatós sok privatizáció is eltűnt a jelenségből. Ráadásul az ownership szempontja sem jelenik meg a néppárti kezdeményezésben, ráadásul ez nagyon magán ágazatbarát Ráadásul azon követelésünk, hogy a TTIP tárgyalásokból kerüljenek ki a vízszolgáltatások, is eltűnt. A 37 oldalas dokumentumunkból egy a néppárt és a Torik által támogatott párt dokumentum lett csupán 9 oldalas. Egész egyszerűen fittyet hánynak itt az európai szintéren az polgári kezdeményezés kezdeményezőire és aláíróira. Úgy gondolom, hogy visszahull ez ránk, hiszen itt az európai állampolgárok megfogalmazták az akaratukat, és nagyon szorú, szomorú volna, hogyha az alternatív kez, állásfoglalás kezdeményezést fogadná a tisztelt ház, Fontos, hogy az állampolgárok számára fontos kérdésekről ne feledkezünk meg, hogyha az e alternatív kezdeményezést fogadják el, akkor a polgári kezdeményezés ügye elhal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig egy perce Giacovic úr. Van egy kis régió Nyugat-Horvátországban, ami nagyon jó példája annak, hogy a az ivóvíz szolgáltatás igenis teljesítheti a polgárok igényeit. Ugyanis az egyik legfontosabb emberi jog az ivóvízhez való jog. Vidéken 99%-ban állami vagy önkormányzati kézben lévő szolgáltató ivóvízéhez jutnak hozzá az emberek. Ugyanis PPP konstrukciókban vagy szolidaritás alapján működik a rendszer. A vízszolgáltatás privatizációja nem jöhet szóba. Minden állampolgárnak hozzá kell tudnia férni a vízhez. Úgy gondolom, hogy minden polgárnak csak akkor lehet biztosítani az ivóvizet, hogyha állami kézben van a szolgáltató. Türmesz úr, egy perc. Tessék. Köszönöm. Fast 2 Millionen Bürger haben in Europa Európában mintegy két millióan írták a kezdeményezést. Mi számít közjónak? A víz közjó, ezért nem szabad kitenni a privatizációnak, a liberalizációnak. Városi állami közműszolgáltatók legyenek a víz szolgáltatók. Meg kell akadályozni, hogy harmadik országokban a nagy világcégek diktálják, vagy tartsák kézben a vízgazdálkodást. Remélem, hogy a parlament többségében támogatják támogatni fogja a kezdeményezést, a környezetvédelmi szakbizottságban ez volt a helyzet, és nagyon sajnálom, hogy az ECR és a néppárt most úgy tűnik bevették a koncernek csalját, és azt mondják, hogy nyugodtan lehet liberalizálni, privatizálni a vízgazdálkodást, és a TTIP-ben, a CETA, a CITA-ban, a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodásokba is felveszik a vízet. Remélem sikerül megakadályozni ezt. Köszönöm, Moraes úr. Szeretnék gratulálni az előadónak ehhez a jelentéshez. Ebben minden benne van, amit megvitattunk a meghallgatáson, amelyet a Let's Save Water című konferencián Tesszalonikiban tartottunk néhány hónappal ezelőtt mentsük meg a vizet. Az európai polgárok állnak a kezdeményezés mögött, és a bizottságnak valóban ki kell venni a TTIP tárgyalások témái közül a vízgazdálkodást. Nem szabad engedni, hogy privatizálják a vízközműveket, különösen olyan országokban, mint Görögország, ahol azt látjuk, hogy Tesszaloniki városában mit eredményezett negatív értelemben a privatizáció. A jelentésnek e, azonban annak olyan része is, amelyek nem fogadhatóak el. A víz, a szennyvíz, e, mindez, e, mindehez a polgároknak az ENSZ egyezmény is alapjogot biztosít. Elnök Forenza azt. Presidente, io volevo... Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni Boylan asszonynak ezt a nagyon fontos jelentést. Egy olyan országból, Olaszországból jövök, ahol 27 millió ember szavazott amellett, hogy a víz a közjavak egyike maradjon, de mégsem vették figyelembe az ő akaratukat. Éppen ezért meg szeretném akadályozni, hogy sok millió európai állampolgár kezdeményezése ugyanilyen szomorú véget érjen. Éppen ezért nagyon fontos a Right to Water kezdeményezés, és Boylan kollégám nagyon jó munkát végzett. Úgy gondolom, hogy az Unió nem teheti meg, hogy ne ismerje el, hogy a vízhez, az ivóvízhez való jog emberi jog, pedig az ENSZ már ezt elismerte, úgy gondolom, hogy ezt az európai jogok közé kell emelni, ezt az alapjogot. Hozzáteszem még, hogy az unió demokráciája, demokratikus struktúrája érdekében a bizottságnak tiszteletben kell tartani a polgári kezdeményezés céljait, és nagyon fontos, hogy a közszolgáltatások ne kerüljenek privatizációra. Köszönöm szépen. Árnott úr egy percben szintén, tessék parancsoljon. Elnök asszony, tényleg nem tudom, hogyan szavazzak, mert nagyon sok mindennel egyetértek, amit az előadó mond. Egyetértek azzal, hogy a vízhez való jog emberi jog. Egyetértek azzal, hogy a közszolgáltatásokat ki kell vonni a TTIP tárgyalásokból, hatája alól. Egyetértek azzal is, hogy a víz egy természetes monopólium. Mi több a szegény országok vízszolgáltatásához juttatott támogatások ügyével is egyetértek, és azzal is, hogyha másfél millió emberi petíciót írt alá, ugyanakkor aggasztónak tartom, hogy itt meg csak 5-6-an ülünk és vitatjuk meg ezt a kérdést. Ám én elfben ellenzem az Európai Uniót, éppen ezért ellenzem azt, hogy az EU pénzekkel próbáljunk valamit megoldani, és elvegyük a tagállamoktól a jogot, az őket illető jogokat, éppen ezért nem tudom, hogy hogyan szavazzak. Azt mondanám, hogy aludjon rá egyet képviselőtársam, de most <laughs> megedem a biztosnak a szót, hogy válaszoljon. Thank you, Madam Speaker. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! A bizottság nevében meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek, és különösen Boylan asszonynak, hogy nyomon követte az Európai Polgári Kezdeményezés történetét, a rajtubóter kezdeményezést. A bizottság a kezdeményezésre adott válaszában nyilvánvaló tette, tette, hogy a víz nem egy kereskedelmi termék, hanem örökséghez hasonlítható termék, és épp úgy kell megvédeni, mint a kulturális örökséget. A hozzáférés nem lehet magától értetődőnek venni, bár sokan magától értetődőnek veszik ezt. Európában a bizottság azt is kihangsúlyozta, hogy a vízhez való hozzáférés egyik fontos feltétele a víz ö, tartalékok védelme. Ez az európai környezetvédelmi politika egyik alapja az hulladék, a szennyvízkezelés, a víz keret irányelv, illetve az ivóvíz irányelv adják az integrált vízforrás menedzsment alapját. Ahogyan az ön jelentése kimondja a vízhez és a szanitér szolgálatokhoz való hozzáférés alapjog. Az EU milleniumi célkitűzéseinek megfogadása, meg, e, e, kihirdetése után 15 évvel még mindig 137 millió ember nem fér hozzá a e, ivóvízhez és 2,5 millió ember pedig az alapvető szanitér szolgáltatásokhoz. Éppen ezért üdvözlöm a hatos fenntartható növekedési célt, amely a vízhez való hozzáférést és a szanitér szolgálatokhoz hozzáférésről beszél. Az SDG-k a 2015 utáni fejlesztési célok által meghatározott menetrend fontos elemei. Az EU külső fellépésében is, belső politikájában is figyelembe veszi ezeket a célokat, és remélem, hogy minden partnerrel lendületet tudunk adni annak az ügynek, hogy a mi hamarabbi jövőben mindenki hozzáférhessen a világon az évóvízhez. A bizottság tisztában van vele, és fontosnak tartja a jó minőségű ivóvízhez való hozzáférés emberi jogi természetét természetével tisztában van. Ráadásul az Európai Bizottság az ivóvizet a közjavak egyikének tartja, egy jószágnak tartja, e, ugyanakkor a helyi hatóságok, a helyi hatóságok kell, hogy fontos szerephez jussanak ebben a kérdésben. Másodszorban a bizottság a semlegesség elvét kijelentette. A szerződési szabályok azt mondják, hogy az EU semleges kell, hogy maradjon a nemzetállamok döntései tekintetében, akik a vízszolgáltatásokat privatizálják vagy közkézben tartják. Ugyanakkor az EU jogszabályok a víz specifikus voltát elismerik, és az ivóvíz vagy a szanitérszolgáltatásokról szó, szolgáltatások kikerültek az irányelv hatája alól. Igaz ez, mindez a kereskedelmi megállapodásokra. Egyetlen EU kereskedelmi megállapodás sem korlátozta a tagállamok azon szabadságát, hogy a vízellátás rendszerét a saját belátásuk szerint szervezzék meg a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi szerződés, vagy egy TTIP sem jelent itt majd kivételt. Harmadsorban megerősítem, hogy a bizottság egy sor intézkedést fog alkalmazni annak érdekében, hogy a szakpolitikák a bizottság figyelmének homlokterében maradjanak, és fontosnak tartom továbbra is, hogy a tagállamok alkalmazzák a hatályos EU jogszabályokat. A bizottság a meglévő EU jogszabályokra építve dolgozik azon, hogy a vízhez és a szanitérszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítsuk, és az infrastruktúrális finanszírozás is a e célt szolgálja. Hogy hangsúlyozom ki még egyszer, azon pozitív hatást, melyel az állampolgári kezdeményezés járt, hiszen a vízkérdését a figyelem homlok terébe helyezte. Üdvözöljük, hogy felszólítottak a bizottságot, hogy tegyen lépéseket, a bizottság megfontolja a felszólításokat, és például a víz, ivóvíz irányelv értékelésében alkalmazza ezeket, a víz újrafelhasználási irányelv előkészítésében valamint a víz irányába tervezett áttekintésében is figyelembe veszi az állampolgári kezdeményezés felvetéseit, valamint a víz minőség és vízszolgáltatások benchmarkjainak kialakítása során. Végezetül az EU vízpolitikája és az ezen a politika keretében tett tevékenység hozzájárult ahhoz, hogy az EU állampolgárainak legnagyobb többsége hozzáférjen a szolgáltatásokhoz. De még kihívások előttünk tornyosulnak. A tagállamok fontos szerepet játszanak az EU jogszabályok végrehajtásában, de fontos, hogy az Európai Bizottság célirányos intézkedéseket tegyen. Biztosítani kell, hogy ez EU vízi jogszabályainak mindenki megfeleljen, így biztosítva, hogy minden állampolgár az EU területén jó minőségű víz, ivóvízhez és szanitér szolgáltatásokat férhessen hozzá. Üdvözöljük azt a felszólítást, főleg, hogyha az állampolgároktól jön, akik még becsvágyobb lépésekre ösztönöznek bennünket, és az átláthatóság kötelmét is megfogalmazzák. Nagy munka áll előttünk, és az önök felvetéseit a bizottság jövendőbeli munkájában figyelembe veszük. Ami pedig az európai polgári kezdeményezés ügyét illeti, üdvözlöm ezt a kezdeményezést, melyet a Lisszaboni szerződés hatályos, hogy hozott létre, és örülök, hogy működött már az első kezdeményezés is. Ugyanakkor a 211 per 2011-es irányelv, melyet 2015. Eh, március 31-én eh, jelen, jelent meg a közlönyben, ezután a bizottságnak még három éve van az áttekintésre, és eh, az első gyakorlatok figyelembevételére, és így a polgári kezdeményezésről szóló jogszabály módosítására. A bizottság minden szereplőtől is így az Európai Parlamenttől is visszacsatolást vár. Az önök jelentése tehát segíteni fog abban, hogy javítsuk az európai polgári kezdeményezés eszközét, és a lehető leghatékonyabbá tegyük. A bizottság örömmel tekint a parlamenttel való további együttműködés keretében. egyrészt a Right to Water kezdeményezés nyomon követése, másrészt a meglévő jogeszközök értékelése során. Köszönöm szépen, biztos úr, holnap szavazunk erről a jelentésről. Holnap 9 órakor